Uh, good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyem, jó napot kívánok, hölgyem és uraim. Kedves barátainak egy kis időt hagyok, hogy felvegyék a fejhallgatókat, ha szeretnék, és hogy megtalálják a megfelelő nyelvű csatornát. Ha körülnéznek, látják a nevet, tehát az a nyelv rövidítését és a csatorna számát. még mindig beszélek, hogy meg tudják nézni, hogy a tolmácsolás működik-e. Mindenkit arra emlékeztetnék, hogy pár perccel ezelőtt megnyitottunk egy különleges uh, üléstermet, hogy megemlékezzünk a díjazottjainkról, az emberi jogi aktivistáinkról itt az Európai Parlamentben, az Európai Unióban. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, közel van a Simon Weil agórához és a szolidaritás elnevezésű kis úthoz. Van egy szaharok sarok, és örülök annak, hogy itt vannak körünkben a korábbi díjazottak. 12 Szaharov díjasunk, akik az Európai Parlament Szaharov díját elnyerték az elmúlt években. Tudjuk, hogy a győztesek száma sokkal magasabb mert önök több száz, több ezer embert képviselnek szerte a világon. Állampolgárokat, olyan állampolgárokat, akik meg akarják változtatni a helyzetet az országokban. Nagyon szépen köszönöm, hogy nagyszerű módon küzdöttek és valódi példát állítottak, akár elénk is, Európai Unió elé. Amikor itt ülök, önök, az önök körében, akik megszenvedték a jogaikat. Mi úgy az Európában természetesnek vesszük a jogokat, és nagyon jó tudom, hogy még felelősség teljesebben kellene a jövőben viselkednünk. A világon mindenütt még felelősség teljesebben kell fellépnünk az emberi jogokért, Önök civil szervezeteket, a civil társadalmat, emberi jogi aktivistákat képviselnek. Önök azok jogászok, újságírók. Önök olyan emberek, akik azok nevében szóltak, akik nem szólhattak, vagy nem szólhatnak. És önök sokat szenvedtek. A bátorságuk miatt. Mi az Európai Parlamentben úgy gondoljuk, hogy ez nyilvánvaló de nem biztos, hogy diktatúrák esetében magától értedőek az alapjogok. Az alapjog nem csak az emberhez, az élethez való jog, nem csak a fizikai integritáshoz való jog. A szólás, vallás, gondolatszabadság, ezek mind alapjogok. Ezen szabadságok nélkül csak elnyomás uralkodik, és a kevesek hatalma, a kevesek érdekében. Itt az Európai Unióban nem lehetünk önteltek, nem tekinthetjük magától értetődőnek az alapjogokat. A mi állampolgáraink is szenvedtek a múltban. Emlékezünk, erről nem feledkezünk el. Tudjuk, mit jelent elnyomás áldozataival válni, éppen ezért a mi felelősségünk, az Európai Unió felelőssége, hogy a fényként világítsunk. Megtassuk a világnak, hogy van jobb út, de a legalapvetőbb értékek, amelyek mellett kiállunk, nem európai értékek egyetemes értékek. Minden egyes ember számára ugyanazok a világon mindenütt. Még egyszer hadd mondjam el, mindannyian egyetemes értékekért küzdünk, kedves barátaim. Ez egy különleges alkalom. Itt az Európai Parlamentben úgy, ért, úgy gondoljuk, hogy a Szaharov diazotainkkal szemben külön felelősséget tartozunk. Ez a díj nem csak egy éves ünnepség Strasbourgban a következő Zaharov díjazottak ö, számára. Én erről meg vagyok győződve. Éppen ezért ezt a hálózatot kívánjuk felállítani, egy platformot szeretnénk létrehozni, amelyben tapasztalat és eszmecserére kerül sor, ahol egymástól tanulhatunk. Tanulnunk kell önöktől, a Szaharov díjazottjainktól, továbbra is kapcsolatban kell maradnunk minden díjazottal. Továbbra is az önök szaktudására van szükségünk. Nagyon fontos a világ számára mindenütt. A mai konferencia azért is nagyon fontos, mert igen gyorsan változik a világunk. A keleti, déli Európai Uniós szomszédságunkban is. Mi láttuk, hogy hogy íródik a történelem emberi jogok, a demokrácia, ennek a változásnak, illetve a külső fellépésünk központi elemekkel legyen. Ez a közös külpolitikánk fontos jellemzője. Nem csak a nemzeti érdekek összessége a közös külpolitikánk, hanem egy valódi, közös, ennél sokkal több a közös külpolitikánk. Egy közös meggyőződés, azt gondolom, közös, közös felelősség, nem tudom, jobban kifejezni, mint Aung San Suu Kyi, amikor a szabad társadalmokhoz intézett felhívást. Kérem, a szabadságukat használják fel arra, hogy a mi szabadságunkat segítsék elő, mondta Aung Tudjuk, hogy nincs politikai átmenetre egységes recept. Minden egyes országnak magának kell megtalálni a megfelelő módszert. Ez volt Spanyolországban, Portugáliában, Kelet-Európában, Szerbiában, Moldáviában néhány más európai országban, és ma az arab világban. Mi nem kioktatni szeretnénk önöket. Mi segíteni szeretnénk az önök erőfeszítését. Azokét, akik valódi változást akarnak. A legfontosabb számunkra, hogy eszmét cseréljünk önökkel. Hogy gondolatokat, tapasztalatokat cseréljünk bármilyen politikai átmenet akkor tükrözi az emberek érdekeit, ha valódi, befogadó politikai párbeszédet folytatunk a társadalommal. Ebben a teremben is ez az egyik fő feladatunk. A politikai pártok, emberek, civil mozgalmak garantált jogokkal kell rendelkezzenek. Ez azt jelenti, hogy kritizálhatják a reformokat, illetve követelhetik a változásokat. Nem szabad őket megfélemlíteni a hatóságoknak, ahogy ez sokszor történik a világon mindenütt. Hadd emlékeztessem, hadd emlékeztessek mindenkit, például a tibeti helyzetre. Legyen erőszakos elnyomás a tiltakozók ellen, hadbíróság ítéletek, nyomás gyakorlása civil, civil szervezetekre és vallási felekezetekre. Szíriában, Egyiptomban kiújultak az erőszakos cselekmények. De azonban van néhány bátorító üzenet is. A világ különböző részéről remélem, hogy a Myanmari hatóságok betartják ígéretüket szerint folytatni fogják a szükséges reformokat és párbeszédet egy valódi demokratikus nyitás felé, szabad választásokhoz vezetve, az alapjogokat garantálva. Ahogy önök mindannyian tudják, Szaharov díjazottunk, Aung San Suu Kyi, akit az előbb idéztem, és a Nemzeti Demokrácia Ligája ennek a küzdelemnek az élén áll. Kérdés persze, a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan segíthetünk a demokráciához vezető úton. A közös értékeink, az állampolgáraink érdekeikkel álljanak tevékenységünk középpontjában. Éppen ezért ez a parlament azt szeretné, hogy több pénzt, fordítan, ha több pénzt fordítanánk a választási megfigyelői küldetésekre, a civil társadalmak, a politikai pártok segítésére, középtávon a jólét garantálása teszi lehetővé a fenntartható politikai átmenetet, illetve változást. Mert hát általában természetes kérdés ez. Egy, két, három évvel a forradalom után, változások után, a kérdés a jövőbeni jólét, ezt meg kell, meg kell értenünk. Ez nagyon fontos a fiatal generáció számára. Világos jövőbeli perspektívákat kell biztosítani számukra. A parlament továbbra is azt mondja, hogy a segít erre kell fordítani, különleges projektekre. Harmadik, hosszú távon azt hiszem, hogy bátorítanunk kell egy olyan modell kialakítását, amely annyira jól működött, működik a mi országainkban. Saját tapasztalatból tudom mondani, hogy mi hiszünk ebben a modellben, modellben. jártam Észak-Afrikában, Közel-Keleten, korábban a nyugat-balkáni térségben, Kelet-Európában is sokszor jártam, és meg vagyok arról győződve, hogy a szomszédaink fokozatos integrációja és az EU és szomszédaink közötti integráció a fenntartható demokrácia hajtó ereje lehet. Nem lehet persze minden országnak a tagsági lehetőséget biztosítani, de valódi, őszinte békén és jóléten alapú partnerséget tudunk felkínálni, és szerintem működni fog. Mindenki győztesen kerül majd ki ebből a helyzetből, ebből a partnerségből, és mi ebben az irányban készek vagyunk elmozdulni. Ha megengedik, azzal zárnám előadásomat, hogy elmondanám, hogy mennyire fontos a technológia és a szociális média a demokrácia terjesztésében és a civil társadalom támogatásában. A 80-as években a szolidárnosban a fő fegyverünk az elején, a mozgalom elején volt ugye a Marshall terv, és a végső sikert úgy értük el 1989 tavaszán, írógépünk volt, az illegális nyomdagépek, egy csomó kézzel írott üzenet, elhangzott szó. A mai aktivistáknak szerencsére más eszközök állnak rendelkezésükre. Internet, mobiltelefon és a szociális média áll rendelkezésükre. Egy kicsit jobb ez a helyzet, de hát veszélyes is ez az új technológiai környezet. Sok szaharov díjazottunk, ezeket az eszközöket használta. Hogyan? ő egy kiberdiszidens, szakadár. vagy másként gondolkodó, nincs közünkben, itt a kínai. A blogok, Facebook, a Twitter üzenetek aktivizálták az arab tavasz részvevőit. Ez a technológia azt jelenti, hogy egy új frontot nyitottak meg azok számára, akik részt akarnak venni ezen, ezen eszközök használatában. Van, aki nyitásra használja, van, aki azonban ellenőrzésre, felügyeletre és cenzúrára. Tehát nem tudom, hogy az új technológiai eszközök jobbak-e vagy rosszabbak, mint a régiek, mert hogy két oldalú ez a, az érme. Néha úgy érzem, hogy jobb volt az én időmben, amikor nem volt ilyen technológia. Nagyon őszintén mondom ezt, hogy én így gondolom. Ez egy új kihívás a saját politikánk számára is, hogy hogyan lehet az emberi jogokat támogatni. Ez egy olyan terület, ahol a cégeknek, vállalatoknak is van felelősség. A nemzetközi cégek, a multi cégek felelősség teljesen kell fellékenek. Ők nagyon nagy mértékben hozzájárulhatnak a gondolat és szólásszabadság védelméhez, bárhol a világon. Különben az elnyomók eszközeivé válnak ezek a multicégek is. Kedves barátaim! Az arab tavasz eseményeit internetre való, eh, internet forradalomként szoktak emlegetni, az új kommunikációs technológiának köszönhetően. De nem a Facebook vagy a Twitter döntötte meg az elnyomó eh, rendszereket. Végül az emberi szellem, a szabadságvágy, a változás iránti vágy vezetett ide. A szavak továbbra is hatalmas eszközök. Ne feledkezzünk el erről. Benazir Bottó azt következőket mondta, idézem. Egy embert be lehet börtönözni, de nem egy gondolatot. Száműzni lehet egy embert, egy gondolatot nem. Meg lehet ölni egy embert, de nem egy gondolatot. A gondolat olyas valami, amelyet mindannyian osztunk. Ez a gondolat a szabadság. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak körünkben, kedves barátaim. Köszönöm szépen. If I may to, to pass. Akkor most uh, átadom a szót Szergei Kovajlev úrnak. Két évvel ezelőtt a Szaharov díjazottakkal beszéltünk arról, hogy felállítanánk egy Szaharov díjnyertesek hálózatát. Úgy döntöttünk, hogy az első elnökség, tehát ez egy megemlékező jellegű lenne, és Sergei Kovájev társelnöke a Szaharov díjazottak hálózatának. Kedves barátom Oroszországból, kérem, hogy tartsa meg a beszédjét. Tudjuk, hogy ön a alapítója és jelenleg az elnöke a, egy orosz civil szervezetnek. 88-ban alapították ezt, és ez dokumentálta, monitorozta az oroszországi emberi jogok megszegésének az eseményeit. Ezek nagyon fontos információk a mi számunkra. Továbbá, kedves barátom Kovalev úr, az első orosz emberjogi szövetségnek az alapítója, az első ilyen szervezeté. Ez 1969-ben történt, nagyon rég, 68, 68. akkor erről is beszélhetünk. Szaharov díjazottak, 2009-es Szaharov díjazottak. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy Szergej Kovalev és kedves barátunk Ludmilla Alexejeva, köszönöm szépen, hogy eljött, és Oleg Orov, sajnálom, hogy ő ma nem jöhetett el, de ennek ellenére mindannyiukat szeretném üdvözölni itt emberi jogokért több mint 40 év óta harcolnak Oroszországban. Kovalev úr és Alexeva asszony, önöké a szó. Esetleg először megadnám az ott Kovalev úrnak, és utána önnek, Alexeva asszony. Köszönöm szépen, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a nagyon hatásos, sőt megható beszédét. Oleg Orlov barátunk nem tudott eljönni technikai okokból. Jelenleg Minskben van, bíróság előtt. És úgy gondolom, hogy majd még nagyon sokat fogunk róla beszélni, és sokat fogunk róla hallani. Szaharov elnevezésű konferencia. Ez teljesen természetes. Az Európai Parlament úgy döntött, hogy megalapítja a Szaharov díjat. Ez az oka, hogy a konferenciának a neve is Szaharov. De azt is eh, mondhatjuk, hogy az Európai Unióban, az Egységes Európában a Szaharov szelleme él, és ezzel kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni önökhöz. Szaharov realista politikát folytatott védekező politikát folytatott, de mindig is a reálpolitikán túl kívánt lépni. Ez volt a vágya, ez volt az elképzelése, mert a reálpolitikai lépései nem voltak gyümölcsözőek, korlátozottak voltak a lehetőségei, sőt mindannyiunk számára veszélyes volt ez a helyzet a nagy többség, sőt, tulajdonképpen az összes Szaharov díjazott olyan országból érkezett, ahol a dolgok rosszul haladnak. Úgy gondolom, hogy nagyon ritka, talán nincs is olyan Szaharov díjazott, aki nyugat-európai országban élne. Az egyetemes értékek azok amelyeket a leg, minden politikusnak, minden aktív politikusnak képviselnie kell. Ezek az értékek az európai kultúra gyümölcsei. Egyetemes értékek, és ugyanakkor az európai kultúra fejlődésének, sőt azt is mondanám, hogy a keresztény kultúra fejlődésének az eredményei, gyümölcsei. Föl kell, hogy tegyük a kérdést, azok az országok, amelyek ezeket az értékeket megalapították, miért nincsenek jelen? Miért nincsenek itt a szaharodíjazottak között? A világban a helyzet nagyon súlyos. Nagyon sok véres rezsim él, és lehet, hogy még nem is értettük meg, hogy az jelentős kölcsönös függőségeket felmutató világ válsága nem csak gazdasági válság, globális válság, morális, etikai, történelmi és politikai válság. A Machiavelli politika ez az a politika, amin túl szeretett volna lépni Szaharov. Ez volt a legfőbb célja, folyamatosan erre törekedett. A világ egy kicsit megfeledkezett Szaharov szándékáról, nagyon nehéz helyzet alakult ki. Szeretnék egy személyes példát adni önöknek. Az egyik legjobb barátommal közösen harcolunk, és reálpolitikai eszközöket próbálunk használni. Egy, a Jáltai konferenciáról vitatkoztunk egy nap. Azok az országok, amelyek legyőzték Németországot, legyőzték Hitlert, a szövetséges, nyugati szövetséges országok, megállapodást kötöttek Stalinnal, és döntöttek több mint 100 millió európai életéről. Ez nagyon uh, zavar engem ez a tény, ez a helyzet. És a barátom azt mondta, igazad van, de ha te ott lettél volna a jáltában, mit tudtál volna akkor tenni? Milyen döntést tudtál volna hozni? kicsit megzavart ez a kérdés, és aztán megértettem, hogy mire akart utalni. A jelenlegi valóságban, a jelenlegi helyzetben, és pontosan ez a probléma, hogy nem tudunk nyugodtan élni egy olyan világban, ahol játai konferenciákat lehet szervezni, ahol az európaiak szabadságának az ára más európaiak szabadsága, és ez az a fő gondolat, amelyet mindig is képviselt Szaharov. Ő az egyetlen ember, sajnos nem ismertem őt személyesen, de nagyon sokat harcolt, harcolt azokért, akik nem tudták gyakorolni a szabadságjogukat. Ő is megélt, ő személyesen megélte mások szenvedéseit. De a legfontosabb gondolata az volt, hogy nem élhetünk nyugodtan egy olyan világban, ahol másoknak nincsenek jogaik ahol mások szenvednek. Nem egyedül volt ezzel a gondolattal. Nézve eh, például tudom említeni, nem is tudom felsorolni az összes nevet, akik eh, harcoltak ezeket a gondolatokért, de azért megemlíteném például Albert Einstein-t, Aztán egy angol filozófus, akinek sajnos nem emlékszem a nevére, de nagyon jól ismerem, kiváló filozófus. De mindjárt két és eszembe fog jutni a neve. Szakharov, Mihály Gorbacsov, ők új gondolatokat képviseltek, új politikai gondolatokat. Bertrand Russell eszembe is jutott. Nagyon nehezen jut mindig eszembe a neve, nem tudom miért. Többé-kevésbé ugyanazt mondták, mindannyian egy olyan jövőt szerettek volna, amelyben a nagy egyetemes elvek érvényesülni tudnak, és a nem teorikus elvek maradnak, hanem a reálpolitika alapjává válnak. Persze mindenki az egyetemes értékeket másképp értelmezheti. Andrei Szakarov gondolkozott a legmélyebben erről a kérdésről és ezekről a témákról. Tovább kell, hogy gondoljuk Szakarov elméleteit, és azt szeretném elmondani, hogy az Egységes Európa nagyon sokat elért, az integráció önöknél persze nehéz, tele van ellentmondásokkal, a gazdasági unióról a politikai unióra való átállás egy nagyon nehéz folyamat, tele van ellentmondásokkal. Gondoljunk arra, hogy mi történt az Európai Alkotmány témájában. De hát ezek a nehézségek elkerülhetetlenek, és rendkívül fontos, hogy dolgoznak ezeknek a problémáknak a megoldásán. Olyan világban kell, hogy éljünk, olyan világban élünk, ahogy, ahol a jáltai jellegű konferenciák elkerülhetetlenek ebben a világban kell, hogy éljünk. Tudomásul kell, hogy vegyük, hogy vannak olyan új kihívások, amelyeket jelenleg még nem tudunk megoldani. Elnök úr kiváló kezdeményezése egy Szaharov díjazati hálózat kialakítása, egy kis lépés, de reményteli lépés, és nagy reményeket kellett, és mindenképpen jó irányba mutat. Úgy gondolom, hogy a szaharok díjazottak közössége évente egyszer vagy kétszer találkozhatna, és vitát folytathatna. Föl kellene nem kellene feltétlenül felállítanunk egy, egy folyamatos struktúrát. Szaharovi elvek kötnek minket össze, és ezt nem szabad elfelejtenünk. I would like to ask... Most pedig szeretném Ludviga Veszélyeva asszonynak megadni a szót. Alexéva. Nagyon örülök, és büszke vagyok arra, hogy itt lehetek. A többi Szaharov díj nyertes között, akik különböző években sok számos ország állampolgáraként kapták meg ezt a díjat. És köszönöm Buzek elnök úrnak ezt a lehetőséget, amely nem csak azt teszi lehetővé, hogy írjunk egymásnak, hanem hogy most itt személyesen találkozzunk, és beszélgessünk problémákról, a munkánkról. Örülök annak, hogy valamennyiünket egyesít Szaharov, Andrei Szaharov eszmevilága és neve. Ő kortársam, nagyon nagy ember, nem minden nemzedékben találkozunk hozzá hasonlóval. Valamennyi Szaharov díj nyertes, sőt tovább mennénk, mindenki számára, aki segítette őt, vagy aki együtt dolgozott eh, vele, Eh, nagyon sokan vannak eh, ők, akik támogatták Szaharovot, és együtt eh, dolgoztak vele. Tehát valamennyiük számára Andrei Szaharov egy olyan eszmét képvisel, ami megvalósítható és amelyben valamennyien osztozunk. Tavaly három orosz emberjogi aktivista kapta meg a Szaharov díjat, Szergej Kovaljov, valamint jó magam és Oleg Orlov, a harmadik, aki most sajnos nem tudott eljönni. Ő a Memorial emberjogi csoport vezetője. Jelenleg Minskben van, Fehér Oroszországban, mert zajlik a per, Biljacki kollégánk ellen, aki a vezető belorusz emberjogi szervezet, a Vesznya vezetője, tehát ez zajlik a per Minskben. Az ő szervezete megpróbál segíteni mindazoknak, akik arra törekednek, hogy Belarus demokratikus országá váljon, amelynek alapját a joguralma alkotja, hogy szabaduljon meg Fehér Oroszország a diktatúrától, és békés eszközökkel eh, rászere magáról a diktatúra igáját. Ma elhangzott az, hogy az ügyész öt év börtönbüntetést kért eh, büntetésként. Minden erőfeszítést meg kell tenni, hogy eh, bármilyen is ítélet is szülessen, Andrei Biljenszki minél előbb szabadulhasson ki, és folytathassa ezt a munkát. Nagyon köszönöm. Most pedig szeretném felkérni vendégeinket, a tavalyi Szaharov díj nyerteseket, hogy szóljanak hozzánk. Először Salima Gezali asszony, aki algériai újságíró, tehát Észak-Afrikából érkezett, aminek a jelképes jelentősége nagyon fontos valamennyiünk számára. Az életrajzában azt, azt olvasom, hogy a nők jogaiért és az emberi jogokért küzdő aktivista. Hát ez a kettő számomra ugyanaz. Úgyhogy valószínűleg valamit változtatnunk kell. Igen, teljesen ugyanaz ez a kettő. Azután természetesen a demokráciáért küzdött. Tehát 1997-es díjazott, ön akkor még középiskolás volt. Köszönöm, elnök úr, és eh, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki eljött erre a konferenciára. Sokat beszélünk a Szaharov díjról, mostanában ez jó, de úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzet talán eh, különlegessége, hogy most egy ilyen eh, Szaharov pillanatot élünk át. Egyetemességről beszélünk a jogok területén, értékek területén, demokrácia, emberi jogok, stb. Ezekről a dolgokról beszélünk, amelyek harcunkban összekapcsolnak minket, és a konferenciákon is. De lehet, hogy úgy is kéne beszélnünk az egyetemességről, hogy a cselekvés szempontjából is beszélhetnénk egyetemességről. Amikor 97-ben megkaptam a Szarov díjat, akkor nem én személy szerint kaptam meg. Nagyon nehéz időt élt a hazám, akkor harcolt a függetlenségért, a szabadságért. Nem is olyan régen, korábban még gyarmati elnyomás alatt volt az ország, tehát egy abszolút kaotikus, elfogadhatatlan helyzetben harcoltunk a függetlenségért. Nagyon sok barátunk Algáriában úgy gondolják, hogy esetleg meg kellene nézni, hogy mi is történt akkor, és szeretném hangsúlyozni, hogy hatalmas mobilizáció volt a civil társadalom részéről Európában abban az időszakban, a nem kormány szervezetekről beszélek, amelyek harcoltak emberi jogi témákban. És uh, volt egy uh, kezdeményezés uh, arra, hogy európai politikai és akár vallási vállalásokat is tegyenek, és amely segíthet-e Algériát a megoldás megtalálásában. A függetlenségi háború során a politikai célokat ugye a függetlenségi harc során nem tudták se, akkor se később Algériában megvalósítani. 95-ben többféle politikai pártok, iszlamisták, liberálisok, demokraták, szocialisták, a, szocia, a szociális, illetve a civil szervezetekkel együtt össze kellett, hogy fogjanak, és ez nincs is olyan messze, hiszen a politikai kérdés, a afrikai népek, észak-afrikai népek harca, de a világon máshol is a harc, ugye ezért is az utóbbi években nagyon sok helyről érkeznek a Szaharov díjazottak. Az elnyomás ellen lépnek fel, a szociális politikai elnyomás ellen lépünk mi fel, a helyben, az országunkban, a hazánkban, de globális szinten is nagyon fontos ez a harc, és teljes mértékben osztom azt, ami elhangzott az előbb. A demokrácia, az egyetemesség, az egy hatalmas feladat, és e körül kell, hogy megtaláljuk a párbeszédünk értelmét, a találkozóink értelmét. Sokszor olyan dolgokat kell, hogy kimondjunk, ami nem feltétlenül pozitív, és nem feltétlenül tetszik. 97-ben egy algeriai politikai ellenfelem azt mondta, hogy a szaharov megosztást jelent. De én nem így gondoltam sajnos a konkrét politikai megvalósítás szintjén a politikai bátorság területén nem sok le- lehetőség volt, nem sok feladatot tudtunk megvalósítani. Az arab tavasz során harc folyik. Nagyon sokszor egyedül maradnak ezek a harcosok. Itt is vannak ennek tanúi, tehát évtizedeken keresztül elnyomás alatt voltak, nem kaptak támogatást, és plusz még ugye mindenki azt gondolta, hogy a média eszközeivel nagyon gyorsan meg lehet oldani a problémákat, Michel Alia Marie esete is. Ugye ez nem egy véletlen elszólás, hiszen a lényeges lépéseket kell fölismerni, hiszen meg kell ismernünk, hogy milyen a kapcsolat a mi országaink között, önök és a mi országaink között, úgyhogy ezért lehet, hogy kicsit keményen kell, hogy kifejezem magam. Akik nekem megadták a Szaharov díjat, valószínűleg megmentették az életemet, de ahonnan érkezem, annak alapján ugye kifejtettem a véleményemet, semmit nem tudtam tenni konkrétan, nem tudtam semmit elérni, hiszen a más algériák nem kaptak véleményszabadságot, ezért nem tudtam semmilyen konkrét eredményt elérni. Néhány héttel azután, hogy megkaptam a Szaharov díjat, aki kifejezte azt, hogy az, mi az algériaknak a, a többségének a véleménye. Egy európai delegáció azt mondta, hogy Algeriában szenved a demokrácia. Hát megértik, hogy nagy az elismerésünk, de nagyon bánt is minket ez, bánt minket ez az ellentmondás. Sokszor nem is értik, hogy milyen a mi szenvedésünk, és nem tudtunk meg e, nem tudunk elérni konkrét eredményeket. A napi nyelvhasználatban, a napi életben, akik nem demokratikus országban élnek, azok élik csak végig azt, hogy mennyire fontos a bizalom, mennyire fontos megosztani a reményt, a szabad véleménynyilvánítás, a politikai és egyetemes értékek képviselete, a diktátorok sem számíthatnak a katonai erőre, persze ez máshol is igaz, de a gazdasági aspektus is rendkívül fontos, és egy gondolattal szeretném befejezni a hozzászólásomat. Mindig sokkal többet akarok elmondani, mint amennyire időm van. Attól tartok, hogy ha a szimbólumon túl, amikor egy harcot elismerünk valahol a világon, és a távolság el között, az elismerés és a napi politikai lépések között, hogyha távolság áll fönn, akkor ez veszélyes lehet. És az európai helyzetben sajnos ezt kell, hogy látjuk. Lehet, hogy néhány év múlva olyan szaharok díjazottak lesznek, akik spanyolok, vagy íra, írek, franciák, németek, hiszen lehet, hogy Európában is van még lehetőség a cselekvésre ezen a területen. Elnök, köszönöm. Figyelembe kell, hogy vegyük, amit elmondott. Lehet, hogy mi nem vagyunk ennyire pessimisták, de nagyon fontos volt, amit elmondott a számunkra. Alexander Milinkevics a következő hozzászóló 2005-ben vezette a belarusz ellenzéket, és elnöki jelölt volt. 2006-ban kapta meg a Szakarov díjat. Alexandra, öné a szó. Уважаемый господин президент. Kedves barátaim, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ennél a találkozónál, és nagy jelentőséget tulajdonítok ennek a rendezőnek. Köszönet a szervezőknek. Fontos az, hogy itt találkozhatunk egységesen, erősebbek vagyunk. Egységben az erő. Együtt úgy érezzük, hogy többet tudunk elérni. Válvetve együtt érünk el valamit a demokrácia területén országainkban. Ha együtt állunk, akkor azt hiszem nagyobb veszélyt is jelentünk a diktátorok számára. Jobban félnek tőlünk, ha egységesen lépünk fel. A különböző találkozóknál gyakran az a helyzet, hogy felteszik azt a kérdést, nos igen, öm, hogy miért foglalkozik a demokráciával, hogy került a demokrácia közelében, mit kívánnak tenni a diktatúra megszüntetése érdekében. Erre nincsen válasz, majd az idő ad választ. De mi a céljainkét küzdünk, és persze mindenütt vannak divatjelenségek. Kettőezer elején a színes forradalmak divatja uralkodott. Mm, Ukrajnában, máshol. Máshol akartak az emberek élni. Nem úgy akartak élni, mint a múltban. De aztán azt láttuk, hogy a forradalom önmagában nem volt elegendő, a társadalomnak késznek kell lennie, fel kell tudnia venni a forradalomból adódó változásokat. Itt egy politikai kultúrára van szükség, egy civil társadalomra, újságírókra van szükség, akik szabadon írhatják meg véleményünket. Önmagában a forradalom nem vezet mindig a kívánt célokhoz. Ezt el kell ismernünk. 2001-ben például voltak választások, azonban eh, azt láttuk, hogy jó, hát vannak választások, de nincsenek valódi választások, azt láttuk. Azt mondták az emberek, nem akarunk diktatúrát. Jobban akarunk élni. Az emberek kimentek a terekre, tiltakoztak, aztán terroristának nevezték őket, bélyegezték őket. Ma itt van az észak-afrikai forradalmak kora. Nagyon fontos események következtek be Észak-Afrikában. Négy évig ott dolgoztam egy egyetemen, Észak-Afrikában már, mint ismerem ezt a régiót. Aztán felmerül az a kérdés, nem lehetne minden név szabad? Nem lehetne mindenkit felkészíteni egy változása, a változása. Ha egy diktátor alatt nem tudunk élni, hát diktátorok lehet, hogy stabilizálnak veszélyes régiókat, ezt mondják legalábbis, de szerintem ez nem így van. Mindenkinek joga van valódi szabadsághoz. A diktátorok nem garantálják a stabilitást. Ez nem igaz. Ellenkezőleg Éppen ezért az az érzésem, hogy a legfontosabb dolog az, hogy megértsük, hogyha kiállunk a szabadságért és mellett, ez nem megy egyik percre a másikra, csettintünk az ujjunkkal, mindenki szabad lesz, ez nem így működik. Ez a régi gondolkodásmód elleni küzdelem is. Éppen ezért, mint említettem, bizonyára kísérletet kell tenni arra, hogy Európában garantáljuk azt, ne alakuljon ki diktatúra. Ugye nálunk Lukashenko diktátor. Tehát olyan programokat kell kidolgozni az önök támogatásával, az EU támogatásával, hogy az emberek jobban megértsék, hogy mit jelent a demokrácia, mik az előnyei a demokráciának, az európai integrációnak. Ez nagyon fontos lenne. És azt hiszem, hogy ilyen programokkal győzni tudunk majd. Szükségünk van egy taktikára, amely az Európához, az EU-hoz való közeledést teszi lehetővé. Oroszországban, Fehéroroszországban, más országokban szükség van ezekre a programokra, különben nem tudunk a helyzetünkből elmozdulni. Ludmilla említette, és Szergei is, és ez nagyon fáj nekünk. Vannak politikai foglyok, a diktatúra által irányított országokban, országban is vannak politikai foglyok, két elnök jelölt például, aki börtönben ül. Éppen ma zajlik a tárgyalás az egyik legfontosabb emberi jogi aktivistával kapcsolatos tárgyalás, hogy az államügyész 5 éves börtönbüntetést írt elő. Ennek a fehér orosz, a legfontosabb fehér orosz emberi aktivistának azért, mert nem fizetett adót. De ezt a pénzt nem a maga számára, nem a maga javára kapta és használta fel. Több tízezer embert kívánt megsegíteni. És hát most ezekből a pénzekből, amit másokra javára szánt, kellett volna adót fizetni. Most hát csak egységesen érhetjük el az igazságot, a tárgyalás, a bírósági tárgyalás folyik, de már eh, elindítottunk egy kampányt eh, annak érdekében, hogy 2012-ben meg, a, megkapja a Nobel béke díjat, hiszen kiállt az emberi jogokért, több tízezer ember jogaért. Ez nagyon fontos lenne Fehér Oroszország szempontjából is. Köszönöm szépen, Alexander. Most pedig megadom a szót Blanca Reyes asszonynak, ön alapító, társ alapítója a Fehér Hölgyek szervezetének, és nagyon is szokatlan volt, szokatlan szervezési kérdés volt, hiszen anyák, lányok, feleségek, húgok, nővérek álltak össze kubai politikusok elítéltek családtagjai 2005-ben kapták meg önök a Szaharov díjat. Asszonyom, öné a szó. Yes, presidente. Elnök úr, kedves barátaim, Szaharov díj nyertesei, kedves barátok! Szeretném átadni önöknek a fehér ruhás nők üdvözletét, és Havanából rossz híreket is hallottunk. Vaján kollégánk, emberjogi aktivista hunyt el, ő nagyon sokat tett a bebörtönzöttekért. A békés küzdelmet, a kubai nők békés küzdelmét ő is tovább kívánta folytatni. Verta Soleil is támogatott minket, és jövőben ő fogja elhunyt kollégánkat felváltani, és ő vezeti majd a mozgalmunkat. 2003 óta, amikor is a kubai kormány 75 emberi jogi aktivistát, független újságírókat, könyvtárosokat börtönzött be. Nos, azóta a nők fehérben küzdöttek a fogva tartott kollégákért, megpróbáltuk elérni a kiszabadításukat. Kubán belül és Kubán kívül is megpróbáltuk felhívni a figyelmet arra, hogy a kubai börtönökben milyen szörnyű körülmények uralkodnak. Ezen az úton kívánunk tovább menni. Emberjogi megfigyelők beszámolói alapján még mindig 80 kubait tartanak börtönben politikai okok miatt. A fehér ruhába öltözött nők mozgalma most már Havanából átterjedt más tartományokra is, és többet akarunk. Szeretnénk az emberek, a polgárok jogait védeni, a szabad tájékoztatáshoz fűződő jogát. Szabadon akarunk beszélni a politikai nézeteinkről, szabadon akarjuk megválasztani a vezetőinket a fehérruhás nők fákjaként működtek az együtt hasonló célokért küzdő emberjogi aktivistákkal. Nagyon fontos szerepet játszottunk Kuba szabadságért folytatott küzdelemben. Szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy támogatást kaptunk az Európai Parlamenttől is, a legitim demokrácia egyik intézményétől. Nagyon köszönjük ezt az üzenetet, és most rátérünk a határok nélküli emberjogi aktivisták 2005-ös Szaharov díj nyertes meghallgatására. Olivier Bastille, a riporterek határok nélkül szervezetet képviseli, és amit ők tesznek, az rendkívül fontos általában is az emberi jogért folytatott küzdelemben. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. C'est toujours un plaisir pour les lauréats. Köszönöm a meghívást. Mindig nagy öröm akkor, amikor találkozni tudunk a Szakharov díjazottakkal, főleg a parlament keretek között, akár Brüsszelben, akár Strasbourgban. Ugyanakkor jó néhány díjazott nem tudott eljönni, és ez sajnálatos. Négy díjazott. Paya Jaun San Suu Kyi a Szakarov ünnep mindig drága, és jó lenne, hogyha tényleg meg lehetne oldani, hogy mindannyian itt legyünk. A parlament sok gondolkozási napot szervez, és fontos szakértőket hív meg ezekre a konferenciákra, akik jó diagnózist adnak, tökéletes elemzéseket végeznek, és utána viszont nagyon nehéz lépni. 15 éve ezelőtt az Európai Intézményeknél jártam, és nehéz részt venni ezeken a napokon, nagyon hosszú a program, de két szót kellene mindig fejben tartani, koherencia és cselekvés. Koherencia, mert legitim módon ne, ugye üdvözölnünk kell az Európai Parlament, Európai Intézmények részéről az afrikai tavaszt, a forradalmakat. Ugyanakkor az elmúlt húsz évben nem véletlen maradtak fenn ezek a rezsimek, egy bizonyos szak politika európai, tehát a mi európaiak részéről folytatott szakpolitikának is az eredményeként maradhatnak fönn ezek a rezsimek. Én magam is európai polgár vagyok, és a bizottság olyan szövegeket készített, amelyek a szociális hálózatok ellen léptek fel. Abszolút nem volt koherencia, és mi folyamatosan jeleztük ezt a határok nélküli riporterek eh, nevében, hogy itt nincs koherencia, ugye Facebook, internetet használnak, de ugyanakkor olyan jogalkotási problémák vannak nemzeti, európai szinten és nemzetközi szinten is, olyan megállapodások születtek, amelyek eh, nagyon-nagyon eh, hátrányosak, sőt veszélyesek a szabad véleménynyilvánítás szempontjából. és nem lehet olyan állásfoglalásokat megszavazni, amelyeket mi szervezetek mindig üdvözlünk, de a parlament nem tud megszavazni ilyen állásfoglalásokat, amelyekkel harmadik országokat elítélne, sajtószabadság, szabad véleménynyilvánítás területén, mert ez problémás, a tagállamok között nincs egyetértés rendkívüli koherenciára lenne itt szükség, és ugyanakkor itt csak hitelvesztés történik, és ez egyre erősebb. Szerintem ezt valóban végig kéne gondolni. És az európai modellt is meg kellene védeni, meg kellene tartani. A sajtószabadság, szabad véleményítás területén egyáltalán nem a jó irányban történik az elmozdulás, főleg a sajtó és a szabad véleménynyilvánítás területén. Üdvözlöm mindazt, ami elhangzott a nagyon érdekes volt Pőzek úr, amit a médiában, a Leszoárban közétett elemzést, én is olvasom ezt az újságot, az európai modell nem volt sikeres ezen a területen, és nem mondhatjuk azt, hogy támogatjuk azokat, akik áldozatai válnak a vallási elnyomásnak vagy fundamentalizmusnak, és ugyanakkor az Európai Unión belül vannak olyan jogalkotások, amelyek 25 ezer eurós büntetést szabnak ki. Azonnal cselekedni kéne az Európai Unión belül, és teljesen őszintén megmondom, hogy nem tudtam előre látni, hogy mi fog történni az arab tavaszi forradalmak területén, és olasz, bolgár, román, görög díjazatak is vannak és lesznek, és ez a igazából Európa képvisel valami, de veszíti ezt a, az értékét, és nagyon oda kéne erre ne figyelni. Végül azt mondtam, hogy koherencia, és azt mondtam, hogy cselekvés. A Szakarov Esplanádot most avattuk fel. Ez egy nagyon szimpatikus esemény, és nagy örömünkre szolgál, hiszen mindig örülünk, amikor a Szakarov nevet látjuk Brüsszelben. De hogyha ez az kérdés, hogy ez az eszpanod elvezete minket Szakarov házba, hogyha eljövünk Brüsszelbe, az európai fővárosba, és uh, itt uh, uh, egy olyan hálózatot állítunk föl, ahol van, aki hívő, van, aki nem, vannak jogászok, vannak újságírók, ez a hálózat a, természetesen elsősorban a tagjait kell, hogy támogassa, hiszen az újságírókkal és az újságírói szervezetekkel együtt nagyon sokan nagyon nehéz helyzetben vannak. Gondolok a belarusz helyzetre, más témákkal is foglalkozunk mi, a határok nélküli riporterek szervezetében, de nagyon sokan, akik szarabdíjat kaptak, egyedül maradnak, egyedül harcolnak, és ezt a képességet egy olyan városban, mint Brüsszel, hogy konkretizálni lehet a kezdeményezéseket. Három év óta beszélünk a Shelter City-ről, menekültek városáról, és ez a Shelter City rendkívül szükséges, Vannak olyanok, akik állandóan változtatják a lakhelyüket, nem tudnak meg maradni sehol. Hogyha a szarok házat itt Brüsszelben fel tudnánk állítani, hogyha képesek vagyunk arra, hogy a kezdeményezést támogatjuk az elektronikus médiával. Hogyha ezt a szaharok hálózat segítségével konkrét mandátumát tudjuk váltani, akkor az összes említett probléma területén jelentős előrelépés lehetne. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Biztos vagyok abban, hogy harcolnunk kell a modellünkért mindenhol, és ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban is, ugye teljesen egyetértek az, amit mondott. Nem vagyunk sehol sem biztonságban, és én gondolom, hogy abban is egyetértünk. Itt a pódiumon mindenképpen, de szeretnénk meghallgatni a véleményüket. Nem tudom, hogy ki szeretne hozzászólni. Tessék, könnyen szó. Muito obrigado, senhor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Két témára szeretnék hozzászólni. Az egyik téma, amire szeretnék reagálni, amit az utolsó felszólaló, a hatrak nélküli riporterek, újságírók képviselője mondott itt a parlamentben. Nagyon fontos témákkal foglalkozunk, nagyon fontos témákról folytatunk vitát. Viszont megfigyeltem itt a parlamentben egy nagyon fontos dolgot. A polgárok azt kérik, hogy tegyünk valamit az alapjogok területén, és gyakran az a, azt a választ kell, hogy kapják, hogy a szubszidiaritás elvén alapulnak ezek a témák, ezek a kérdések. De hát a szubszidiaritás elve az nem okozhatja azt, hogy a polgárok alap igényeire nemleges választ kell, hogy adjunk, hiszen pontosan ezért léteznek az európai intézmények, például a magyarországi sajtószabadsággal kapcsolatos problémák is erre egy nagyon eklatáns példát adnak. A vállalkozási szabadság a másik ilyen kérdés. A külföldi sajtó helyzete. Hát minden esetre a magyar helyzet az nagyon kérdéses maradt. 89 óta létezik egy új szellem, egy új változások következtek be az orosz barátunk felszólására szeretnék utalni. A portugál sajtóban Elena Bonner halálát követően, aki Szakarov özvegye volt, felmerült, hogy Szakarov Bonner díj legyen a Szakarov díjból. Ez egy portugál újságíró, az emberi jogokért először a Szovjetunióban, majd Oroszországban harcolt, nemzetközi békért lépett fel. No, mm, Nobel békedíjat is kapott, Elena Bonner munkának köszönhetően is. Az szeretnék erre emlékeztetni, hiszen ez egy egyedüli alkalom, hogy a szarodiazottak előtt szólhatok, és kérem a, kérdezem a vendégektől, hogy erről a javaslatról mi a véleményük, erről a portugál javaslatról, hiszen a kérdés nem csak a nemek közti egyenjogúságra vonatkozik, hanem elismerhetnénk azt is, hogy milyen értékes munkát végzett szakar a felesége. További hozzászólás. Tavares kolléga, biztos vagyok abban, hogy más nemzetközi szervezetekkel, például az Európa Tanácsal is együtt kell, hogy működjünk, sőt kötelezettségünk ez, hogy támogassuk az emberi jogok kérdését a sajtószabadság érdekében, és az Európa Tanácsal együtt tudjuk ezt a munkát végezni. További, eljtessék hozzászólás. Kérem, mutatkozzon be. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Anwar Miszátori a nevem, emberi jogi aktivista vagyok Iránból, de Európában élek, iráni vagyok. Azt szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament és az ENSZ többször elítélték az emberi jogok lábbal Iránban. De sajnálatos dolog az, hogy ma egyetlen egy iráni emberi jogi aktivista nincs itt özök között. Ugye nagyon jól tudják, hogy az emberi jogi helyzet Iránban nagyon is nehéz, katasztrofális mondhatnánk. tudják, hogy minden évben felakasztanak embereket, halálbüntetést rónak ki a fiatalokra, megkövezik őket, kövezéses halára ítélik őket. Az iráni rezsim egy halál internetet szeretne létrehozni, kívánja szűrni az internetes tartalmakat. Hm, tudják, két iráni orvos testvér volt, akik azért küzdöttek, hogy az iráni embereket tájékoztathassák az écről Iránban. Ezen tevékenységük miatt öt év börtönbüntetésre ítélték ezeket a testvéreket. Ezek az emberek is megérdemlik a Szaharov díjat. Kérem, védjük meg őket is. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Kérem, tessenek nyugodtan hozzászólni. Példát, ha tudnak mondani saját országukból. Ugye a világ minden részéről érkeztek vendégek, minden megjegyzés nagyon fontos. Kettőkor kezdjük majd az első ülésünket, a délutáni konferencia, tehát kettőkor kezdődik. Nagyon szépen köszönöm, esetleg kérem még valaki szót a pódiumon. Jó? Köszönöm szépen. Én engedtessék meg, hogy a Szaharovi átnevezéséről szóló javaslata reagálnék. Hát ott meg kell állapítanunk, hogy e, Elena Bonan nagyon fontos szerepet játszott az, a Szaharov munkásságában, a társadalmi problémákkal kapcsolatban, de ez nem teljesen igaz, mert jóval azután találkoztak, hogy Szaharov első publikációját megjelentette, amely bombaként robbant. Ez az első publikáció a 60-as évekből való. Ő nagyon fontos emberi jogi aktivista, Elena Mármint, mm, és nagyon fontos tagja a családjának is kapott egy emlékművet. Lehet, hogy létre lehetne hozni még egy díjat, de a mostani Szaharov díjat hmm, nem szabadna átnevezni. Ez nem lenne nagyon jó. Képzeljék el, hogy a Nobel-díjat is átneveznék. Hát, ez is egy olyan díj, amelyet a svéd Nobel után neveztek el. Hát képzeld csak hogy azt átneveznénk a Nobel-díjat. Hát van a Szaharov díj, ezt most így hívják. És ha ez önnek nem kielégítő, hát nézzen körül, talál esetleg szponzorokat arra, hogy megnyugtassa lelkismeretét, és hozzák létre a Bonnard díjat lehet, hogy valaki majd szponzorálja ezt a második díjat. És nagy jelentőségre tehet szed. Köszönöm szépen, ez volt a véleményem. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm a megjegyzéseket, magyarázatokat. Kedves barátaim, hadd mondjak néhány szót a végén, a megnyitó végén. Az Európai Parlament mindenképpen folytatja az emberi jogi munkásságát, ideértve az összes jelentésünket, néha méreható, széles körű jelentések ezek, a sürgőségi indítványainkat is folytatjuk, ezek is nagyon fontosak szerintem. És kivéve a nagyon nehéz eseteket, amelyek mellett különleges módon kell kiállnunk, aktivitásunkban oda kell figyelnünk az országaiban, az önök országaiban a civil társadalom helyzetére. Mert ahogy elhangzott, az emberek az országokban azok, akik megváltoztatják az helyzetet, a rendszert. Az emberek viszik előre a demokráciát. Együtt kell működni. Több száz ezer állampolgárral. Ez a legfontosabb. És nagyon fontos az is, hogy itt vannak önök ezekben az országokban. És sokkal könnyebb nekünk, ha bármilyen együttműködést kezdünk, aktívak leszünk a jövőben, decemberben. A külügyi főképviselő asszony Lady Ashton bemutatja az Európai Unió emberi jogi felülvizsgálatát, felülvizsgálatát jelentését. Ez a demokratikus elszámoltathatóság nagyon jó példája. És mire ható vitát szeretnénk folytatni az új európai külügyi szolgálatunkkal kapcsolatban. Folytatunk majd vitát. A diplomatáink elkötelezettek az emberi jogok mellett. Ez nagyon fontos kérdés. És a hálózatunk, a szaharodíjazottak eh, hálózata. Nagyon fontos, hogy összehozzuk a díjazottakat. Nagyon fontos feladatunk és célunk volt. És arra számítunk, hogy hasonló üléseket tartunk a jövőben is. Mm, nem szeretném azt mondani, hogy jövőre vagy két év múlva, de minden esetre legalább két év múlva. nagyon hálások vagyunk annak, hogy együtt lehetünk, mert ahogy elhangzott, ha együtt vagyunk, mindenütt, emberekként, jobban érezzük magunkat, erősebbnek érezzük magunkat, sokkal erősebbek vagyunk az emberi jogi kérdésekben, amikor mindenkit itt látunk magunk körül. Mindenkinek nagyszerű vitát kívánok, kettőkor kezdődik majd ez a nagy vita. Délután a Bozárban, Brüsszel belvárosában lesz a fő esti rendezvény. A fő téma az emberi jogok kérdése, női jogok kérdése lesz. Tudjuk, hogy ez egy és ugyanaz, de ez nagyon jó hír. Most ebéd van. Köszönöm szépen. Jó étvágyat kívánok!